Kedves kollégák, elkezdjük a munkánkat. A szavazással kezdjük a munkát. Mindenkinek megvan, akkor így rendben van. Próbáljuk ki a szavazókártyákat és a szavazógépeket. Tehát akkor megnyitom a szavazást. Kik, akik mellette, kik, akik ellene szavaznak, ez egy próba. Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy két személynek nincs itt a kártyája? nem egy személy. Na, most már egy rendben van. És akkor most azt mondom, hogy lezártam a szavazást. Rendben van, akkor így. A szavazógépek működnek, elkezdhetjük. Tehát először Korráó képviselő szövegére, szövegét szavazzuk. Egyes kompromisszum. Ki szavaz mellette? Nem, bocsánat, javít az elnök hatos kompromisszum, hatos. Korraó szövegéről van szó, az EU-afrikai veszélyhelyzeti alap témája. Tehát korraó szövegéről van szó. Akkor mindenkinek megvan, elkezdhetjük. Tehát hatos kompromisszum, kiszavaz mellette. Ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 27-es módosító, szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Tizenkilences kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 36-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le elektronikusan a 23-as kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Tehát e- elektronikusan ellenőrizzük le, ismétli az elnök. A 23-as kompromisszumot elektronikusan ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva úgy tűnik. Tehát elfogadva, igen. 46-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 47-es módosító nem de igen, nem, a 11-es kompromisszum következik, mondja az elnök mellett ellen tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kettes büdzsé mellett ellen tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 78-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. ellenőrizzük elektronikusan a 78-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elut elutasítva tehát. Tizennégyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 92-es módosító mellett ellen tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de a 92-es módosítóra elektronikusan akkor szavazunk, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Tizenkettő, tizenkettő. tizenhárom tizenegy ellenében, tehát akkor ezt elfogadtuk. Következik a 93-as módosító Elnézést kérek, elnök úr. Úgy tűnik, hogy ön mást mond, mint ami a képernyőn van. Talán elektronikusan nem működik ez megfelelően. Kedves kollega, nő, Vendán a kollégának nincs itt a szavazókártyája, tehát ő felemeli csak a kezét, így szavazik, akkor, akkor rendben van, de rendben van, ok, oké, okay, így köszönöm szépen. Mikrofonba kérjük. Wow, wow. tehát akkor 93 volt, e, amelyet elfogadtunk. Ellenőrizzük le. 93-as módosítóról van szó. Tehát 93-as módosító, ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadva, elfogadva. 16-os módos, bocsánat, 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 101-es módosító mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-12, tehát elutasítva. Százas módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, azt hiszem ugyan, úgy, ahogy a másikat. 17-es kompromisszum, 17-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, azt mondják nekem, hogy a 11-es kompromisszumban a 109-es, 110-es, 108-as benne vannak. Tehát akkor 18-as kompromisszum mellett ellentartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Elfogadva. Tehát 11-10. Elnök úr, mi ketten nem szavaztunk, de el tudnám mondani, hogy mit szavaztunk meg? It's number. Tehát akkor mire szavaztunk? A 18-as kompromisszumról van szó, és akkor két zöld szavazatot is hozzáadhat még, tehát mellette plusz két szavazat. Tehát köszönöm. Következik a 20-as kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 128-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 129-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 130-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 131-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 132-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, következik a 137-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, büdzsé hetes mellett ellen tartózkodás elfogadva, kilences módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 20-as, 21-esre együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 24-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 6-os módosító, nem, bocsánat, egyes kompromisszum következik, mellett ellen tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, nyolcas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük le, az a kérés, a nyolcas módosított, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Következik a végső szavazás, tehát Megnyitom a szavazást elektronikusan, és szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva 19 szavazattal. Kedves kollega, elnök úr, engedje meg, hogy elnézést kérek, kérjek minden kollégától. Akkor, amikor azt kértem, hogy ellenőrizzük le a szavazást. Úgy tűnt például, hogy az EPP részéről ellene szavaztak, és hátul szavaztak a teremben, nem láttam, a hátam mögött ültek, úgy tűnt például, hogy Préda úr is ellene szavazott. Elnök úr! Azt szeretném elmondani, hogy mi ketten tartózkodtunk nem, mintha nem lett volna egy valós kompromisszum, csak úgy érezzük, hogy ez túlzottan is kompromisszum. A szövegben nagyon sok az ismétlés, csak nem minden módosító bekerült a kompromisszumba. Véleményem szerint ez a szöveg így nem következetes, és reménykedem benne, hogy az árnyék előadók a plenáris előtt ezt megbeszélhetnék azért, hogy legalább az ismétlések egy részét töröljük innen, és azokat a dolgokat, amelyek nem tartózkodnék az afrikai Trust Fund kérdéskörébe. Ez túlzás ez a kompromisszum, mert mindent tartalmaz. Merci. Köszönöm, köszönöm, kedves kolléganő. Nous continuons les... Folytatjuk a szavazást. A következő a szóbeli kérdés. Mindenki kész. Kezdhetjük. Tehát egyes bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadva, Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ah, d'accord.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 Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Nagyon jó, 23 szavazattal elfogadtuk. Következik. A következő. Kezdhetjük. Az állásfoglalás indítványra szavazunk. Négyes szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 53-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Nem, bocsánat, javít az elnök elutasítva. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 57-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 60-as nem, javít az elnök, Együtt kell szavaznunk az 58 es 59-es módosítóra, mellett ellen tartózkodás elfogadva, 60-as módosító mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. A 60-as módosítóról szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadva. 61-es módosító mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 62-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 63-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. 64-es módosító 64-es módosító két részben. Az első része szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le ez a kérés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 69-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 72-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 74-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 75-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük le ez a kérés, a 75-ös módosítóra szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 76-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 79-es nem, a 78-as következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 79 Két részben szavazunk, 79-esre, el, első rész mellett ellen tartózkodás elfogad, tartózkodás elfogadva, második részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 80-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 81-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 82-es módosító. Két részben első része szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. 83-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 86-os mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 88-as. Nem, elnézést kér az elnök. Következik a 87-es. Mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadva. 88-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 89-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 90-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, tehát ez a 90-es volt, le akarják ellenőrizni, akkor ellenőrizzük le a 90-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 91-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilencvenötös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 96-os módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 97-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 98-as és 99-es együtt kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Százas módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 101-es mellett, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 102-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 104-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 105-ös két részben első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük le, tehát a második rész szét a 105-ös módosítónak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, tehát elfogadva. 106-os következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 107-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 100, 108-as és 114-es együtt, mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 109-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, az egyes szóbeli módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 111-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le. 111-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 112-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 116-os, nem? Tizenhatos módosító, preambulum bekezdések, tizenhatos módosító. a preambulum megkezdés 16-os módosító. Ugye itt vagyunk, mm, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 18-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 19-es mellett, ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 19-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 21-es, 22-es együtt, mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 23-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 24-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 26-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 29-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük le, akkor a 29-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 30-as módosító, nem, javít az elnök 31-es, vagy a 30-as? Tehát először a 30-as módosítóról szavazunk, szavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 31-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 33-as mellett nem, 33-as, 34-es együtt mellett ellen tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 38-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 39-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 40-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, kettes szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas szóbeli módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 43-as módosító mellett, ellen, tartózkodás ellenőrizzük le, a 43-as módosító Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. 44-es módosító mellett, ellen, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. 45-ös módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva ötös szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 47-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 48-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 50-es 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Nem, javít ezen nők, nem fogadtuk el, elutasítva. Az 50-est elutasítottuk. 51-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 52-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, Nem, a, tehát a hetes kompromisszum következik, mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, következik egy blokkszavazás a 8-astól egészen a 13-as módosítóig, tehát kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, és következik a 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig a végső szavazás, az állásfoglalásra szóló indítvány. Megnyitom a szavazást elektronikusan, lezárom a szavazást. egyhangulag elfogadva. Köszönöm szépen!